Eh, goedemiddag collega's. Ik hoor van... Uh... Kedves kollégák, Kajer úr azt mondta, hogy hogy én vagyok már a harmadik elnök a három fél napig tartó ülésen. A következő napi rendi pontunk egy állásfoglalás az ECON bizottsághoz, az Európai beruházási bankról szól ez. Odi úr a jelentéstevő. És itt van a beruházási bank részéről Rikájár úr. Azt javaslom, hogy az a véleménykészítője vezesse be a témát, és aztán a kollégák hozzászólhatnak, hogyha kívánják, kérdéseket is tettnek fel, és aztán a úr úrnak fogom megadni a szót, aki megválaszolja a kérdéseket. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon örülök, hogy itt van Triankor úr, aki az Európai Beruházási Bankot képviseli, és elmondanám, hogy parlamenti képviselők mi eh, nagyon meghatottak vagyunk, hogy a parlamentet eh, eh, milyen parlamentet mm, milyen figyelem övezi a bank részéről, amely egyébként egy államközi eh, intézmény. Eh, elnök úr, hadd mondjam el, hogy mi a szakbizottságunk, a mi eh, szakbizottságunk felel teljes mértékben, tehát illetékes ebben a témában, nem pedig az ekon, úgyhogy nagyon jó, hogy mi hogy ezt elismerik. Nos, kedves kollégák, összefoglalnám a legfontosabb a pontokat. Az első pont az EBB részvényesének arra irányuló határozatát érinti, mely 10 milliárd euróval növeli a tőke teljes egészében befizetett részét, és ez 60 millió, milliárdig terjedő további hosszútávú kölcsön nyújtását teszi lehetővé. Azt kérdezem, mindemellett, hogy üdvözlöm ezt a határozatot, ez hogyan felel meg a 5-ös jegyzőkönyv 16-os cikkének, mely szerint a kölcsönök és garanciák kínlevőségnek mindenkori összege nem haladhatja meg a jegyzett tőke két és félszerelését félszeresét. A e, banknak, bank igazán szeretné a három ás bejegyzést vagy értékelést megőrizni, megtartani, és e, mit tesz ennek érdekében? E, támogatjuk az uniós projekt kötvényeket, és ezeknek az együttes finanszírozását. Aztán a bankot egy prudenciális bankfelügyelet alá kell vonni, erről szól a négyes pont. Készült egy módosítás azzal kapcsolatban, hogy az Európai Bankhatóság legyen, felügyelhesse az Európai Beruházási Bankot, ezt a módosító javaslatot a plenáris elég terjesztettük, ott elfogadták, de a, a, a háromoldalú egyeztetésen vissza kellett vonni. Itt a, a szerződésben tartalmazott alapszabályra vonatkozó pontok miatt kellett így cselekedni. Nos, minden esetre egy prudenciális bankfelügyelet létrehozását fontosnak tartom. Az EBB tehát felügyelet alá kell vonni, és a luxemburgi bankhatóság felügyelőkkel meg kell egyezni ebben a témában, és a parlamenti képviselőknek biztosítékot kell kapnia erre. Azt gondolom, hogy azok az államok, amelyek az EBB asztala körül ülnek, nekik kell ebben megállapodni. Ez egy politikai tárgyalási folyamat, Biztosítani kell azt, hogy azok a struktúrák, eh, eh, amelyek, eh, vagy azok az intézmények, amelyek hitel nyújtásra jogosultak, ezek felügyelet alatt álljanak. Bárni azt jelentette be, hogy egyetlen intézmény bank sem fogja kihúzni magát a felügyelet alól. Ez egy hosszú távú beruházásra specializálódott bank, van egy másik, még ilyen, másik ilyen bank, amely nincs felügyelet alá vonva, úgyhogy ezt meg kellene oldani. Az utolsó pont, azt javaslom, hogy a KONT bizottság fogadja el azt a gondolatot, hogy az Európai Unió legyen részvényese az lbb e nek Filip Mestát ezzel egyetértett, úgyhogy azt gondolom, hogy ezt a gondolatot újra fel lehet vetni. A véleményemben eh, megfogalmaztam azt, hogy eh, hogy, illetve az szerepelt a jelentésben, hogy semmit nem történt a felügyeleti kérdés megoldása érdekében, ezt azért pontosítanám, mert azért az RBB tett lépéseket és, és végig gondolta ezt a témát, a témát ami a felül, vizsgá, felül bankfelügyeleti kérdéseket illeti, ezt a tagállamokkal kell egyeztetni. Én ezért számos módosító javaslatot fogok eh, benyújtani ezzel a ponttal kapcsolatban is, és más pontokkal kapcsolatban is, amelyeket eh, kifejtettem. Várom a kollégák eh, megjegyzéseit. Köszönöm szépen, van-e más hozzászólás? Um, Epis kollega. Igen, köszönöm szépen, elnök úr nem a legnagyobb csoport, de nevében, de azért mégis hadd mondjam el, a, tehát nem a legnagyobb csoportot az, amivel kifogásom van, de hadd mondjam el, hogy a felügyelet az a kérdés, amelyet először a, az Európai Beruházási Banknál is meg kell valósítani, ez így rendben van. Az Európai Parlament, mint érdekelt, érintett fél, jogában áll kérdéseket feltenni, de az Európai Parlament és természetesen az Európai Beruházási Banknak is ellenőrzést kell gyakorolnia ez azt jelenti majd, hogy az érdekekkel adott esetben összeütközhetnek. Az előadó tól azt kérdezem, hogy figyelte arra, hogy az abszorpciós kapacitás hogyan alakul. Egyetértünk abban, hogy a beruházási tőke, a befektetett tőke, amelyet az Európai Beruházási Bank biztosít, azt jelentős mértékben megemelik, tehát többet kell tenni, de képesek vagyunk arra, hogy, le, hogy megtaláljuk azokat a jó projekteket, amelyek érdemes finanszírozni, és amelyek megfelelő sikerre vezetnek. Az elmúltban az európai strukturális alapokban már voltak beruházások, de olyanok is, amelyekről utólag kiderültek, hogy nem voltak észszerűek, vagy legalábbis gazdaságilag nem, nem térültek meg. Ez pedig nagyon fontos pont, nem szabad elhallgatni va Meg kell valóban, azt látjuk, hogy többet kell költeni, többet kell investálni, de hogyha ez az egyetlen lejtmotívum, vagy vezérmotívum, akkor tulajdonképpen óvatlanná válunk. És olyan projektek is bekerülhetnek, amelynek az abszorpciós kapacitása tulajdonképpen nem megfelelő, és éppen ezért nagyon nehéz lesz a lakosságnak, az európai lakosságnak növekvő szkepticizmusa mellett megindokolnunk, hogy miért pont ezekbe a projektekbe investáltunk. Nem tudom, hogy az előadó képes-e arra, hogy előrejelezze, talán, vagy van-e egy módszer arra, amivel előre jeletne, jegyez, jelezni, hogy mi az, ami nem sikerül, vagy fiaskó lesz, vagy egyértelműen kimutatni azt, hogy mi volt az, ami fiaskónak tekinthető, hogy tanuljunk belőle. Az abszorpciós kapacitást nagyon fontosnak tartom, a tényszerűnek kell ebben is lennünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, eh, Epping úr, Gájer úr. Danke, Herr Präsident. Um, die Sorge von Herrn Epping ist... Köszönöm szépen. Um, Epping úr fenntartása, aggodalma igenis jogosult. Hogyha megnézzük azt, hogy a tagállamok tulajdonképpen legalábbis abból a szempontból, amit mi németül vasárnapi prédikációnak nevezünk, az az Euró... Nos, ennek tükrében nagyon fontos lesz, hogy az Európai Beruházási Bank megtalálja azokat a projekteket, amelyek abszorbálhatók lennének, és megfelelő előnyökkel járnak a gazdaságok számára. A kérdés az az, hogy van-e elegendő olyan projekt, amelyet az Európai Banknak, Beruházási Banknak érdemes finanszírozni, ez jogos kérdés. És az EBB hozzáállására rendkívül kíváncsiak vagyunk e tekintetben. A bank, mivel a tagállamok rábólintottak a beruházási tőke emelésére, a bank tehát emiatt nagyon fontos eszközévé vált annak, hogy legyőzzük Európában a gazdasági válságot. A jelentősége a banknak éppen ezért növekszik, de ezzel együtt a felelőssége is. Ennek tükrében frakcióm arra kíváncsi, hogy Epping úr aggodalmát el lehet-e osztani, tehát van-e elegendő beruházási projekt, méltó projekt, és a, az Európai Parlament által támogatott projekt kötvények ebben kapnak-e valamilyen szerepet? Mi azt szeretnénk, hogyha az EBB-t teljes mértékben bevonnák a bizottsági stratégia gazdasági válságot áthidaló stratégiájának kidolgozásába, és kíváncsi lennék, hogy az EBB milyen szerepet lát magának ebben a folyamatban. Herzog Edith árnyék előadó nevében három kérést is szeretnék az előadónak most megfogalmazni. Herzog Edith azt szeretné, hogyha az EBB szerepét a az Északi-tengeri és Duna stratégia kapcsán szerepet kapna. Szeretné, hogyha az EBB szerepe a bank, az európai bankok koordinációjának, koordinációjában jóvá hagynák, végül pedig azt, hogy bátorítsuk az EBB-t arra, hogy az Európai Unión kívül is támogasson partnereket, és ott is biztosítson hiteleket. Köszönöm szépen. Köszönöm, Ger kollega. Van-e még más kollega, aki szót kér? Úgy látom, nem. Bár nekem is van egy kérdésem, hogyha kiléphetek egy pillanatna levezetőülés levezető elnök szerepéből és a frakció nevében kérdezhetem a következőt. Az éves jelentésben azt olvastam a 34. oldalon, hogy az Európai Beruházási Bank jelentős részben olyan projekteket finanszírozza az Európai Unión kívül kölcsönökkel, amelyeket tulajdonképpen Nyugat-Balkán és Törökországot támogatja, tehát jelölt országokat. A múlt héten Strasbourgban volt egy vita az autóipar kiigazítási lehetőségeiről, illetve nehézségeiről. Arról volt szó, hogy többen aggódnak amiatt, hogy az Európai Beruházási Bank milyen tevékenységeket folytat Törökországban. Az EBB Törökországban mintegy 200 millió euró hitelt nyújtott a Ford egy gyárának a modernizálása és az új Ford Transit meghatározott típusait ott összeszerelhessék, illetve az összeszerelő műhelyeket javítsák. Feltételezem, hogy a Ford már döntött arról, hogy Európában több gyárat, illetve feltételezem tudjuk, hogy több európai gyárát bezárja a Ford, Southamptonban, Flandriában. És nyilvánvaló, hogy az érintett emberek jogos kritikája az, hogy milyen politika ez az Európai Unióban, milyen politika ez az EBB részéről, hogyha olyan, hogy bizonyos tevékenységeket finanszíroz, mégpedig olyanokat, amelyekkel a saját európai ütőképességünket csökkenti. A gyárakban az érintettek Kíváncsiak tehát arra, hogy ilyen adottságok, ilyen körülmények közepette hogyan, mit tud mondani erre a kritikára, hiszen az emberek a következő hetekben, hónapokban pontosan ezek miatt, a hitelek miatt nagyon nehéz helyzetbe kerülnek. Az előadónak adom meg újra a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést. Van itt egy ö, pont, amely nagyon aggasztja az EBB-t. Az Európai Unión kívüli tevékenységével kapcsolatban az Európai Unió beleszól-e a bank tevékenységébe, és azzal, a, azzal kapcsolatban, hogy milyen kockázatokat vállal ez a bank, amely egészen más, mint egy kereskedelmi bank esetében. Átfogalmaztam ezt az utolsó bekezdést, azt kérdeztem, hogy az EBB biztosít-e bennünket arról, hogy a versenyszabályokat betartják-e, ugyanis nyilván szeretnénk elkerülni azt, hogy az EBB tevékenységével torzítsa a többi kereskedelmi banknak a piacát. Goed, geen enkele collega nog die wil... Van-e más kollega, aki hozzá kíván szólni? Ha nem, akkor Krajenk eh, úrnak adok, megadom még egyszer a szót, hogy reagáljon az elhangzottakra, és utána Audi úr válaszolhat a közvetlenül felmerülő kérdésekre. Thank you very much, Mr. Chairman. Um, first of all, let me... Um... Köszönöm szépen, elnök úr. Először is annyit mondanék a véleménykészítőinek, hogy nem a parlamentnek kellene köszönetet mondania, hanem, a, hanem fordítva. Úgy gondoljuk, hogy az Európai Unió bankja vagyunk, és úgy gondoljuk, hogy politikailag elszámoltathatóak vagyunk a parlamentnek, úgyhogy nagyon fontos, hogy ide eljöhetünk, és meghallgassuk azt, amit a parlament mond. Nem szívességből vagyunk itt, hanem inkább fordítva van ez. Ami pedig a tartalmat illeti, érdemi kérdéseket illeti, ami a tőke emelés. E, nos, a, az EBB a júniusi tanácsi döntés óta front vonalban van, és nagyon fontos megérteni azt, hogy ez konkrétan mit jelent, mivel jár, milyen következményeket jelent ez. An anélkül, hogy belemennék a további kölcsönnyújtási tevékenységbe, amelyről beszélni fogunk Luxemburgban, és közzétesszük a tervünket az új tőkeemelés utáni időszakra, amelyet szeretnénk megvalósítani az év végéig. A konkrét kérdés, amelyet fölvetett az a jelentéstevő, ez az 60 milliárdra vonatkozik a 25 milliárd helyett, ez egy technikai kérdés, nem fogok itt a részletekbe belemenni. Összességében annyit mondanék, hogy az a két és fél milliárd, amely az alapszabályban van, ez a jegyzettőkére vonatkozik. 232 milliárd euró jegyzetőkéje van a banknak, ennek csak 5%-át fizették be, vagy valósult meg, és ez 60 milliárd, ez pedig a valóban befizetett és tartalékokra vonatkozik. Természetesen ennek a részleteit még elmondhatom, nincs ellentmondás, de hogyha valakit érdekel, akkor a részletekre kitérnék. Úri úr a vélemény tervezetében kitér néhány kérdésre, amelyeket megpróbálunk tisztázni vele, mert itt van egy-két félreértés. Az Európai Uniós költségvetési garanciával kapcsolatban először is a legfontosabb pont az európai költségvetési garanciával kapcsolatban a külső tevékenységünkre vonatkozóan a következő. A politikai vagy, vagy, vagy országspecifikus kockázatok eh, fedezet, fedezetére fordítható ez. Eh, nem mi vagyunk a világbank, teljesen más típusú eh, bank vagyunk, a feladatunkat eh, el kell végeznünk, a projekteket eh, eh, tisztáznunk kell, értékelnünk kell, kalkulálnunk kell a, kockáz, a projektek kockázatait, de mi magunk nem dönthetünk arról, nem vagyunk képesek dönteni arról, hogy egy bizonyos országnak kölcsönözzünk, vagy nem. Ez a mandátum lényege. Tehát megbízó, a tanács és a parlament vállalja ezt a kockázatot, amely ahhoz ország, ország specifikus, tehát attól függ, hogy melyik országnak kockáz, kölcsönzünk. Semmiféleképpen nem akarjuk, és nem is torzítjuk a piacot, mert nagyon sok nagyon sok kereskedelmi bank tulajdonképpen attól arra vár, hogy az EBB kölcsönözzön, és miután az EBB rábólintott egy országra, az után jönnek ők is és ruháznak be, anélkül be sem ruháznának, tehát tulajdonképpen ez pozitív hatás és nem szabad elfelejteni tehát ezt az alapelvet. A felügyelet kérdése a jelentéstevő és az önök szakbizottsága különösen érdeklődik ez iránt, ez teljesen világos. Mi mindig is nyitottak voltunk. Ez elmúlt években többször is elhangzott, elmondtuk itt is, és más, másút is a parlamentben, hogy nyitottak vagyunk bármilyen egyéb felügyeleti mechanizmussal kapcsolatban, azonban a szerződés nem tervez ilyesmit. Másik, más típusú felügyelet alá tartozunk, egy független audit bizottság alá. És van még számos egyéb ellenőrzési funkció, ami ránk vonatkozik, de hajlandóak vagyunk további felügyeletnek alá vetni magunkat, mert ez csak segíthet a munkánkban. Nem tartjuk ezt negatív változásnak, inkább pozitívnak. A tagállamok és önök is jelen pillanatban a bankunióról vitáznak, és tudjuk, hogy nem egyszerű ebben megállapodni. Nem tudom, hogy ne várjuk-e meg, még ez beindul, és utána kezdhetnénk ezen felül még további felügyeletről beszélni az EBB számára, de hát ez nem a mi feladatunk ezt megítélni. Ami az Európai Bank hatóságot illeti, a parlament ajánlása után felvettük a kapcsolatot, és, fel, és kapcsolatot teremtettünk velük. Ezek az emberek azonban még nincsenek felkészülve arra, hogy felügyeleti feladatot végezzenek el. Meg kell egyezniük még a nemzeti hatóságokkal, a luxemburgi hatósággal, ahol egyébként ők is dolgozni fognak. És tulajdonképpen a felügyeleti mechanizmushoz hasonló mechanizmusban dolgoznak ők, de ez még mindig nem rendelkezik a teljes körű jogi kerettel. Talán ezt az Európai Bizottságnak kell végig gondolnia, hogy ezzel kapcsolatban milyen dönti, javaslatokat fogalmaz meg. Ami a részvényeseket illeti, igen, mi valóban kormányközi szervezet vagyunk, ahogy Ódi úr is mondta, de hadd hangsúlyozom még egyszer, mert elengedhetetlen ezt hangsúlyozni, hogy nem vagyunk olyan, nem de más típusú bank vagyunk, mint a többi bank. Mi az Európai Unió egyetlen ö, belső bankja vagyunk, az MFF, a pénzügyi mandátum, stb. stb. a kapcsolatban el kell mondanom, hogy én nem kívánunk hozzáférni az Európai Uniós költségvetéshez, de a level playing field eh, koncepció nagyon fontos, nagyon jó lehet a bilaterális, a kereskedelmi bankok eh, eh, számára. Mi azonban, mi azonban más típusú bank vagyunk, úgyhogy ez mi ránk specifikus szabályt kell kidolgozni. Nos, a képviselők által felvetette témák, Eppingen és Kájár úr, nagyon fontos témát vetettek fel. Valóban nagy kihívást jelent a válság során megtalálni a jó projekteket, az értékes projekteket, olyan projekteket, amelyek a növekedés és munkahely teremtés célozzák, és, és, és, és nem pedig baktába lövöldözni a pénzünkkel. A másik oldalom nagyon fontos, hogy ha összehasonlítást végzünk, akkor nagyon óvatosan hasonlítsuk össze magunkat a struktúrális alapokkal, mert nagyon fontos, hogy a bank szeretné a pénzét visszakapni. Egy dolog támogatást nyújtani, másik dolog kölcsönt nyújtani, és nem kapni vissza a pénzt. Mi nagyon-nagyon odafigyelünk arra, hogy a pénzt olyan beruházásokra fordítsuk, amely hozamot hoz, és vissza tudja fizetni a kölcsönt, mert különben mi leszünk az elsők, akik boldogtalanul néznek a pénzük után. Nos, tehát mi tulajdonképpen a, a, a támogatás nyújtást könnyítjük meg a, a kölcsönnyújtással. Emellett szeretném hangsúlyozni azt is, hogy az egyik dolog, amit fontosnak tartunk, az, az hogy bejelentsük azt, hogy az LBB e finanszíroz egy projektet, ezt közzé tegyük, nagy dobra verjük, hogy mások is aktivizálódjanak, és, és bankok, más intézmények, amelyek hát hezitálnak, haboznak azzal kapcsolatban, hogy beruházanak vagy nem. Ha azt mondjuk, hogy mi finanszírozzuk ezt a projektet, akkor a támogatók felbátorodnak. Ezt minden napi szinten látjuk a munkánkban. Ez és a technikai segítségnyújtás, amelyet, amelyet biztosítunk, ez nagyon fontosnak tartom. Az országoknak segítünk a projekteket megvalósítani. Egyes országok különösen nagy nehézségekkel néznek szemben a projekteket, projekteket tekintve. Nagyon fontos az emberi erőforrásba történő befektetés, és, és, és ezzel a projektek segítése. Herzog asszony a balti térség és a Duna stratégiával kapcsolatban felvetette kérdéseket, erre válaszolni fogunk a Duna illetve a Bécs 2-es program is mind segít a közép-kelet-európai bankok munkájában, koordinációjában, teljes mértékben támogatjuk ezeket a e, kéréseket. Elnök úr, végül pedig a Ford beruházása Törökországban, hát ez nagyon sok aggodalmat vetett fel, és teljesen jogosan, nem csak a sajtóban, hanem másutt is. Először is hadd mondjam el azt, hogy a bank nagyon sajnálja azt, ami történt. Két szinten is, két területen is, ez senkinek nem válik javára nyilván, és a probléma rendkívül jelentős számunkra is. A másik dolog, az Európai Unión kívüli tevékenységünk, ez az összes tevékenységünk 10%-át teszi ki maximum, ez az önök által adott és a tanács által adott mandátum alapján valósul meg, tehát hogyha mi az Európai Unión kívüli beruházásokat eszközlünk, az azért van, mert önök bíztak meg ezzel bennünket, és ez jó, ez jó. Ezt, ezt lássuk be, nagyon fontos persze biztosítani azt is, hogy ahelyett, hogy ahelyett, hogy elárasztanak bennünket a bevándorlók, akik máshol nem találnak hazákban, nem találnak munkát, és itt keresnek munkát, ahelyett az ő országaikba ruházunk be, hogy ott segítsünk nekünk munkát találni, ez mindenképpen jó. Ami a specifikus két Ford Ford üzemet illeti, az Egyesült Királyságban és Genkben, Belgiumban, ezeknek az üzemeknek a bezárása nincs össze nincs kapcsolatban a törökországi beruházásokkal, a Ford is megerősítette ezt, a döntéseink időzítése is, és mm, ezt igazolja, tehát hat hónap előbb született a, a törökországi beruházás terve, mint a bezárás, és a törökországi beruházás nem hoz létre új munkahelyeket és kapacitást, nem egészít ki, tehát modernizálásról van szó, meglévő üzemek modernizálásokkal, modernizálásáról van szó, tehát ez a mandátumunknak teljes mértékben megfelel. Nyilván nem hangzik jól az, hogy az egyik üzemet bezárjuk, a másik, másik pedig újat nyitunk. Azt gondolom, hogy itt nem erről volt szó. Köszönöm szépen, elnök úr, remélem megválaszoltam az összes kérdést. Meneer Odi. Köszönöm szépen, Prodi úr. Még van kérdése? A, vagy lezárja az a folyamatot? <clears throat> Köszönöm szépen. Eh, köszönöm. a kollégáimnak a munkájukat, akik segítettek nekem elkészíteni ezt a véleményt, akik hozzászóltak, Pink úr, Örülök, hogy támogatja a felügyeleti mechanizmust, ami a részvény nyersi kérdést illeti. Itt az Európai Unió lenne ugye részvényes, nem a parlament. Nyilván itt egy kis fordítási hibáról volt szó. A, az abszorpciós kapacitás Valóban nagyon fontos téma. Várom, türelmetlenül várom az ezzel kapcsolatos módosításokat. Hercogasszony, akinek a nevében Gájer úr szólt föl, semmi probléma ezekkel a mm, megfontolásokkal. Az Európai Bank kiberuházási banki koordinációval kapcsolatban nem értettem teljesen mindent, de várom a javaslatot írásban, és én is be fogom gyűjteni a módosító javaslatokat. Köszönöm szépen ezt az érdekes vitát. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy lezárhatjuk ezt a pontot. A gazdasági és pénzügyi tanácsnak ajánlatként küldjük ezt meg, ez május, bocsánat, január másodikán fog összeülni. Ez azt jelenti, hogy január 10-éig kell 12-én ülésezik nekünk, 10-én kell meg beadnunk legkésőbb a javaslatunkat, éppen ezért 12 óráig, december 3-án kell a módosító indítványokat beadni, hogy Ódi úrnak még lehetőséget adjunk a koordinálásra, és a karácsonyi szünet előtt mindezt összefoglalva leadhassuk. Köszönöm szépen Krájon úrnak is, köszönjük, hogy eljött, mindig örülünk, hogyha eszmét cserélünk, és reméljük, hogy kapcsolatban is tudunk maradni. A következő napi rendi pont a 11-es a 6 per 2012-es számú külön jelentés a ciprusi török közösségnek nyújtott uniós támogatásról. A javaslat rendkívüli történettel és körülményekkel azért különleges, mert Kálfin úr olyan sok módosítót kapott, 107-et, hogy, minden, hogy emögött nyilvánvalóvá válik a politikai kontextus is. Most az előadó pedig első körben remélem az értékelését, az első módosítók értékelés, illetve a módosítók első értékelését fogja elmondani. A szavazást jövő hét csütörtökre, 6-ára tervezzük, december 6. Ha jól tudom, akkor azt kéri az előadó, hogy a szavazás előtt legyen még egy kis áttekintés, hogy a módosítók hogyan alakuljanak, és megfelelő legyen a jelentés. Kálfin úrnak megadom a szót, és aki utána a szót kér, az utána kap. Thank you very much, uh, Uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon rövid lehetek, hiszen már gyakran beszéltünk erről a kérdésről. A jövő héten lesz a szavazás és a jelentésről csak hogy azért kértem a napirendre, hogy elmondjam, hogy egy különleges megközelítés lenne jó, ami megkönnyíteni az életünket. És ennek a szakbizottságnak a hatáskörébe tartozna az erről való döntés. Jelentős számban a módosítók egy, nagy, egy politikailag érzékeny háttérrel a ciprusi problémával terheltek, illetve ebből indulnak, hogyha a nyelvvel, politikai értelmezéssel, a vádaskodással, történelemre való utalással, ami nagyon messze is áll néha a jelenlegi kérdéstől, ha ezeket levonjuk, akkor viszonylag kevés lé, érdemi módosító indítvány marad. Az egyik nagy kérdés azonban az, hogy mi legyen a jövőben a török ciprióta közösség támogatásával. Különböző vélemények vannak, a kollégák rendkívül széles palettán, akár végletes irányokban is képviselték ezt. De fontos, hogy figyelembe vegyük azt, hogy milyen problémák voltak, mi volt a kiinduló probléma. Többször említették, a, említettek egy viszonylag nagy projektet, amely sajnos nem volt sikeres, és, e, és több hasonló kisebb projektet is, amelyek azt mutatják, hogy hasznos támogatási kísérletek zsákutcába jutnak. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan kérdés, amire az ilyen jellegű beruházásoknál, ráfordításoknál figyelmezni kell. A másik típus a török ciprióta közösségnek nyújtott támogatásokban több problémát is felvetett, nincsenek olyan bejárt körülmények, amelyek között a bizottság olajozottan végezhette volna a munkáját. Úgy gondolom, hogy ennek ellenére nagyon jó munkát végzett a bizottság 2004 végén elfogadta a vonatkozó 2006-ban elfogadta a vonatkozó rendeletét, és úgy gondolom, hogy ennek alapján a következő időszakra vonatkozó megújított jogszabályt támogatni lehet. Két dolgot javasolnék a kollégáknak. Egyrészt megpróbálom a munkánkat majd mederbe terelni. Először is koncentráljunk arra, hogy ez a számvevőszék jelentése arra vonatkozóan, hogy az európai forrásokat, alapokat hogyan költsék el. Nem a ciprusi kérdést kell megoldjuk, és nem ítéletet kell mondanunk, precedensek alapján, stb. Tudjuk, hogy ezek rendkívül érzékeny kérdések, nem lehet teljes mértékben figyelmen kívül hagyni, de nem e- a megoldás, ezek megoldása a feladat. A második dolog, amit szeretnék elmondani, az az, hogy próbáljunk meg egy elfogadott nyelvezethez ragaszkodni. Az Európai Uniónak már nagyon sok állásfoglalása van, a tanácsnak is volt, stb. stb. volt. Nem kell most újra kitalálnunk egy nyelvezetet, mert ráadásul Ciprus esetében ez rendkívül érzékeny kérdés. Ha ezt a két elvet követjük, tehát az elfogadott nyelvezetet alkalmazzuk, és a megfelelő témára tehát az európai források elköltésének, felhasználásának módjára koncentrálunk, akkor kompromisszumot is tudunk találni. Az árnyék előadókkal a következő napokban ezen fogunk dolgozni. Hogyha el tudjuk fogadni ezt a felfogást, akkor jó esélyünk van arra, hogy világos és jó többségű a többséggel elfogadott állásfoglalást tudunk leadni. Köszönöm szépen, nagyon konkrét javaslat volt ez. Egyrészt arra tehát, hogy a számvevőszék munkájára összpontosítsunk, másrészt pedig a nyelvhasználatra, a tény megnevezésére, hiszen erre már az Európai Unión belül is meghatározott kifejezések, szavak, megfogalmazások vannak. A probléma a a török cipriota problémára nem kell figyeljünk, hanem a számvevőszék munkája. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek megjegyzése? Rep, Repping kollega mennyire aktív ma? Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Meg kell, hogy mondjam, hogy egyetértek az előadóval. Az elmúlt évben frakcióval, frakcióm egy csoportjával Cipruson jártam. Ciprus kérdése annyira bonyolult, és a történelem mögötte is a, a Cipruson jelenlévő nemzetiségek, hogy tulajdonképpen, hogyha rendet akarnánk tenni, vagy meg akarjuk érteni, akkor az időszámítás kezdetéhez kellene visszamennünk. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a felvetett kérdésre összpontosítsunk. Semmi sem veszélyesebb annál, hogy rossz megfogalmazás miatt in, konfliktusokat generálunk. Én magam tapasztaltam, hogy mennyire érzékeny kérdések ezek Cipruson a ciprióta és a, a török oldalon egyaránt a határ átkerés és csak egy bizonyos formában meghatározott szabályok mellett történhet. De a mi feladatunk az, hogy az európai adófizetők nevében azt vizsgáljuk, hogy a biztosított forrásokat jól használták-e fel. A történel, minden egyéb a történészek, újságírók és egyéb ö, szakemberek dolga. Jó, van-e más hozzászólás? Igen. Itt, elnézést. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Köszönöm szépen, elnök úr. Lengyelül szólnék hozzá, ha megengedi. A ciprusi kérdésben azt a nézetet osztom, amit az előadó is és a többi hozzászóló is elmondott, vagyis, hogy arra kell koncentrálnunk, hogy a pénzek elköltése hogyan zajlik. Szégyen, Görögország és Törökország számára, hogy ezt a konfliktusos helyzetet már ennyi éve, évtizedek képtelenek megoldani, enyhíteni. És ilyen kontextusban kell erről beszélni. Mert ez egy politikai kérdés elsősorban, amely tehát ez a politikai megoldás hiány áll minden egyéb megoldási kísérlet útjában, és ha infrastruktúrát akarunk építeni, akkor azelőtt meg kell teremteni a sziget egységét. És az EU-nak erre a feladatra kell koncentrálnia, minden más másodlagos. nem lehet egyik vagy másik közösségnek tetszeni itt. Itt a sziget egysége, a közös érdek mindenkinek az érdeke. Köszönöm szépen. Az előadó kíván még hozzászólni? Akkor egyetértünk ezzel a felfogással, megközelítéssel sok ki, sikert kívánok hozzá december 6-án csütörtökön fogunk szavazni erről. Az Európai Bizottság kíván-e hozzá szólni? Lehet, hogy egy kicsit túl gyorsan léptem előre, elnézést kérek, de szívesen megadom önöknek a szót. Eh, Talán, ha be is mutatkozna, mert nem kaptam nevet. will Köszönöm. Én a török eh, cipriota közösséget felelős Task Force vezetője vagyok. Röviden fogok hozzászólni, mert az előadó mindent elmondott, és a mi szájízünk szerint tette ezt, de néhány aprósággal, ha megengedik, kiegészíteném az elhangzottakat. Hogy mivel is foglalkoztunk? A számvevőszék semleges és részletes szakszerű elemzést végzett arról, hogy mire költjük a program kapcsán az EU adófizetőinek a pénzét. A fenntarthatóság volt az egyik fő szempont, ezt vizsgálta a számvevőszék, hogy ez mennyire érvényesül, illetve, hogy a korlátozott administratív kapacitás tükrében egyáltalán mi az, amit tenni lehet, és a jövőbeli finanszírozásnak milyen esélyei vannak, illetve milyen kockázatok merülnek fel azzal kapcsolatban. A számvevőszék ö, speciális ö, ö, ajánlásokat adott az ellenőrzött hatóságnak, vagyis az Európai Bizottságnak a tekintetben, hogy ezt a segítségnyújtást a jövőben hogyan folytassa. A számvevőszék tehát a legjobb bevált gyakorlat az adófizetők szempontjai alapján tette ezeket az ajánlásokat, nem politikai szempontok alapján. A bizottság erre azt válaszolta, hogy egyetértünk a számvevőszék elemzésével. Úgy gondoljuk mi is, hogy a több éves előretekintésre szükség van, mert a jelenlegi helyzet nem kielégítő, és mivel a téma annyira kényes, hozzátettük azt is, hogy nem vizsgálható politika mentesen ez a kérdés, ezért a bizottság javaslatot tett arra, hogy hogyan lehetne a több éves pénzügyi perspektíva terv ö, megfogalmazása ö, hogyan lenne lehetséges, úgyhogy pozitív üzeneteket hordozzon. A 11-es cikke a több éves pénzügyi keretről szóló dokumentumnak azt írja elő, hogy a szigetet egyesíteni kell, és meg kell változtatni a politikai jövőképet ahhoz, hogy a finanszírozás is hatékony lehessen. Több infrastruktúrális mm, projekt, mint például ez a sótlanító üzem is meghiúsult. Jelentésünkben ezt mi is elismertük, hogy ez meghiúsult. Ennek okaként eleinte a hozzáférés nehézségét, később pedig az egyoldalú szerződés felmondást állapítottuk meg de számos infrastruktúrális projekt megvalósult, amely működik. Ez egy szomorú ellenpélda, de sok pozitív példát is tudnék hozni. Köszönöm szépen. Dank u wel. Ik, ik ga voor de zekerheid. Köszönöm szépen. Biztos, ami biztos megkérdezem, hogy van-e valaki a számvevőszéktől a teremben, és kíván-e hozzászólni. Úgy látom, nincs. Akkor az előadónak, előadónak adom meg a legutolsó szót. Köszönöm, elnök úr. A, köszönöm a számvevőszék felszorulását is. Valóban kényes kérdésről van szó. A számvevőszék ugyanis többféle szenárió kialakítását javasolta ilyen vagy olyan politikai szenárióra vonatkozóan. Szerintem azonban ez sem a számvevőszéknek, sem nekünk nem feladatunk, hogy ilyen politikai víziókat adjunk. Nekünk az a feladatunk, hogy a konkrét nyújtott támogatás elérte-e a célját, és szolgálja-e az egyesítést. Tehát az, hogy különböző politikai forgatókönyveket felvázoljunk, az nem lehet feladatunk. Eleinte egyébként nem volt gond a finanszírozással a jelenlegi rendelet alapján. Ha a bizottság ezt meg akarja változtatni, akkor ebben az ügyben a tanácshoz kell fordulnia, és nem hozzánk. Mert szerintem mindmáig nem az volt a gond, hogy ne lett volna pénz, ne lett volna finanszírozási szándék. Tehát az az érvelés, amit most hallottunk a bizottságtól, számomra elfogadhatatlan, szerintem a tanácstól kell ezt, ha lehet ezt várni, hogy legyen új szabályozás. A jelenlegi szabályozás és jogalat mellett nem volt finanszírozási gond, és nem hiszem, hogy ebbe az irányba kéne terelni a vita fókuszát. Gut. Um... Jó. Más? Úgy látom, más nem kíván hozzászólni, akkor úgy gondolom, hogy ezt a pontot is lezárhatjuk. Az egyebek kérdésekhez jutottunk. Itt sincs senki, akkor bezárom az ülést. A következő ülésünk december 6-án 9-kor lesz. Köszönöm.